a lezárására. Most nagy örömmel tudom bejelenteni, hogy ma két nagyon bátor ember van a körünkben, Azerbajdzsánból. Őket üdvözlöm nagyon sok szeretettel itt az Európai Parlamentben. Leila és Arif Yunusról van szó, akit akiket bátor leánya Dinára is elkísért ide Amsterdamból. Nagyon örülök neki, hogy üdvözölhetem őket itt most a teremben, és úgy gondolom, hogy minden kollégám egyetért ebben.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 Talán emlékeznek arra, hogy 2014-ben a Szaharov díjra jelölték Leila Yunuszt, és nagyon sokat aggódtunk az egészségéért, és végül az Európai Parlament példanélkül álló koordinált erőfeszítésének köszönhetően sikerült a börtönből kiszabadítani, illetve az országból kisegíteni őt. Ezért nagyon-nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt van a körünkben, és továbbra is érté- és értékelhetjük, tiszteletünket fejezhetjük ki a tevékenysége iránt, egészséget, boldogságot, minden jót kívánunk, és a jövőben is támogatni fogjuk az, az emberi jogok terén végzett tevékenységét. Köszönjük, hogy itt van velünk. So, jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit zu antworten. Federica Mogherininek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy én is csatlakozzam barátaink üdvözlésé.